Minuten. Ja. Sollen wir denen sagen, dass wir anfangen? Das wäre ja. Wir haben hier 4, 8, 12, 16, 20 Minuten. Präsidentin! Az elnök asszony. Verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen, einen guten Morgen. Tisztelt kollégák, mindenkinek jó reggelt kívánok, és megnyitom az ülést. Első napirendi pontunk ma közös vita a finanszírozási eszközökről, és több jelentés is előttünk van. Először is Gőrenz úr második olvasatra történő ajánlása, a fejlesztés együttműködés finanszírozási eszköze. Ajánlás második olvasatra Lochbiller, illetve Gál Kinga asszonytól, a demokrácia és az emberi jogok világban történő hozzátásának finanszírozási eszköze. Ezután ajánlás második olvasatra Game Mitchell jelentése a fejlesztési működési finanszírozási eszköz, és ajánlás második olvasatra Helmut Scholz jelentése az iparosodott országokkal folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozása. Először minden jelentés készítő megkapja a szót, Elsőként Gőrenc úr fog négy percig beszélni. Tessék! Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Az Ákácsi országok kísérő eszközéről van szó, a banán támogatásra. Második olvasatban vagyunk most. Mi maximális intézkedéseket kértünk azon AKC országok számára, amelyek banánt eh, exportálnak. Egyre rosszabbodik a helyzetük azáltal, hogy a WTO szerződés életbe e, lép Latin Amerikával, illetve az USA-val. A banánra kivetett vámokról van szó. A vámokat 114 tonnára csökkentették 2017-ig. Ezzel szemben az AKC banánra van egy általános juttatás az Európai Unióban, és a kereskedelmi szerződés élebelépése után ez a helyzet rosszabbodni fog, és az Európai Unió kísérő intézkedéseket fogalmazott meg. A Fejlesztési Szakbizottság, amelynek részéről én vagyok a jelentés tevő, első olvasatban azonnal a következő javításokat eszközölte. Többek között szeretnénk leküzdeni a szegénységet, szeretnénk az életkörülményeket javítani, ezeknek kell lennie az intézkedések fő céljainak, és a kis üzemek esetében, a kis gazdálkodók esetében is ügyelni kell ezekre az intézkedésekre. Ezen kívül olyan intézkedésekre is szükség van, amelyek figyelembe veszik a környezetvédelmet, az egészségvédelmet, illetve a munka normákat. Átlátható kritériumokra van szükség a pénzek átutalását illetően, értékelésre van szükség 18 hónappal a program lejárta után. Ehhez hozzá kell még tenni azt is, hogy a tanács és a parlament megállapodtak ezen intézkedő intézkedések, intézkedések finanszírozását, illetően 2011-ben. Ezek mind előrelépések, amelyek az AKC országok elvárásait teljesítik. Horizontális kérdésekről van jelenleg szó a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokon, a DCI esetében. A Lisszaboni Szerződés 290. cikke értelmében erre jogosult az Európai Parlament. Az Európai Parlamentnek együttdöntési joga van az ilyenfajta stratégiai döntésekben, amelyeket a bizottság tesz meg a tanács azonban egyenlőre nem hajlandó megadni ezt a szerepet a parlamentnek, nagyon ragaszkodtunk ahhoz, hogy itt ne adjuk fel a jogainkat. A fejlesztési szakbizottság szeretném megmutatni azt, hogy a mindennapi eh, munkában ehhez ragaszkodunk. Az első olvasatban elfogadtuk ezt a szöveget, még pedig nagy többséggel. Köszönöm szépen Sáz Görensznek. Most pedig a következő jelentés készítés kapja meg a szót Biller asszony négy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Az emberi jogok tiszteletben tartása, korrupció leküzdése, a demokratikus rendszer fenntartása azok követelése is, akik Jemenben, Egyiptomban és Tunéziában az utcára vonultak békéssel, és abban a reményben, hogy ezzel változásokat tudnak elérni. Annak érdekében, hogy a Magreb országban, az arab országokban a szabad véleménynyilvánítás, sajtószabadság, szabad választások, illetve a társadalmi részvételhez való jogot ezek az emberek megkapassák, ezek mentek az utcára. Az emberi eh, jó támogatására szolgáló eszköz pontosan ezeket a jogokat szeretné előtérbe helyezni és segíteni, és az előbb említett országokban eddig csak korlátozottan, korlátozottan tudtunk fellépni, mert azok, akik másképp gondolkodnak, azokat eh, üldözték és eh, kínozták. Üdvözlöm azt, hogy az Európai Bizottság tegnap, ahogy ezt a munkacsapatban is hallhattuk, már részletezett terveket készített el hogy a pénzügyi eszközt úgy fel lehessen használni, hogy rövid távon és középtávon is olyan projektek jöjjenek létre, amelyek ezeket a demokratikus átalakulásokat, amelyek most kezdőket vették Tunéziában, ki tudnak fejlődni, hogy olyan modell jön létre, amelyet alkalmazni lehet más államokban is akkor, hogyha egy ilyenfajta nagymértékű átalakulásra kerül sor. Az Európai Parlament delegációja, amely Tunéziába ment, remélhetőleg az itt ezen, ezáltal szerzett tapasztalatokat a bizottság majd figyelembe fogja venni. A demokráciát az emberi jogok elősegítésére szolgáló eszköz úgy van kialakítva, hogy a különböző ö, olyan személyeket tudjon támogatni, illetve olyan csoportulásokat, amelyek a demokratikus átalakulást kívánják. Ezek a csoportosulások lehetnek egy, egyéni emberek, egyének vagy szervezetek. Összességében ez egy jó struktúra, mert csak azért is, mert lehetővé teszi bizonyos körülmények között azt, hogy az érintett kormány hozzájárulása nélkül is fel lehessen lépni. Nem tekintjük ezt úgy, mintha beleavatkoznánk belső ügyekbe, mert az emberi jogok természete pontosan abból fakad, hogy elutasítja a különböző kényszert. Egyértelmű, hogy az egyes projekteket, de az emberi jogok súlypontjának meghatározását is ellenőriznünk kell, és állandóan kritikai vizsgálatnak kell alávetnünk. Ez idáig az eszköz még viszonylag kevés tapasztalattal rendelkezett, új volt, és eddig nem igazán tudtunk igazán megfelelő értékelést készíteni. Ezért is annál fontosabb az, hogy egy áttekintő értékelést jól előkészítsünk és véghez is vigyük. Ennek az a célja, hogy az egyes intézkedések hatását egyértelművé tegyük, és lehetővé kell tennie ennek azt is, hogy az új súlypontok meghatározását, vagy új munkamódszereket is előkészíthessünk. Az összeegyeztethetőség kiegészítés a különböző pénzügyi eszközök között alapvető elvárás, ezen pénzügyi eszköz esetében is. A gyakorlatban azonban azt láthatjuk, hogy ezzel a viszonylag kis pénzügyi eszközzel olyan projekteket finanszíroznak, amelyek egyértelműen egy földrajzi eszközhöz is kötődhetnének, és eh, a kérdés főként az emberi jogi párbeszéd kapcsán merül fel. Tehát nem szabad ezért hozzájárulnunk ahhoz, hogy ezt a kis eszközt csökkentsék, és meg kell néznünk azt, hogy ne olyan finanszírozásra menjen a pénz, ami nem is ide tartozik. Még néhány szót a felhatalmazáson alapú jogi aktusokról. Itt még nincs megállapodás a pénzügyi eszközökről ennek tekintetében. Számos területen, mint például a közlekedésben vagy a környezetvédelemben nincsen semmi vita a delegáltatusok kapcsán. A külügyi politikában azonban ezt nagyon szigorúan tekintik. Pontosan a Lisszaboni szerződés értelemben nagyon fontos az, hogy a parlament együttdöntési jogot kapjon a stratégiai por- programok esetében a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban a külügyi politikában. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Lokpiller asszony, most pedig Gál asszonynak meg a szót négy percre

Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Scholz úr, négy percre. Frau Präsidentin. Elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! A ez a finanszírozási eszköz, amely az iparosodott országokkal folytatott együttműködést szabályozza. Ez rendkívül fontos, hiszen nagyon sok pénzt szeretnénk a tudomány, az Erasmus Mundus, a kultúra, a környezetvédelem, a megújuló energiák, a bilaterális kereskedelmi kapcsolatok terén elkölteni. A KKV-ket különösen érinti ez. Új hogy az ACV plusszal a fejlődő országokban is finanszírozunk projekteket, olyan projekteket, amelyek nem tartoznak általában a fejlesztési segítségnyújtás alá. Olyan projektekről és intézkedésekről van itt szó, mint például az európai diákoknak az ázsiai, afrikai vagy latinamerikai egyetemeken való tanulása. Ez új dolog. A partners az együttműködés partnerségi keretek között való megvalósítása számos országgal rendkívül fontos. Az, a rendelet új megfogalmazásával az új esélyeket ki lehet használni, és meg kell nevezni. Egyértelműen meghatározzuk, hogy ki milyen célra és milyen feltételek mellett kaphat pénzügyi támogatást. Az is új, hogy a rendeletben előírják, hogy arra is figyelni kell a finanszírozásnál, hogy a partner országok betartsák a minimális kritériumokat a környezetvédelem területén, és az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkentsék. Ugyanilyen fontos a joga, jogállamiság, illetve az emberhez méltó munkakörülmények biztosítása a partnerországokban. Elengedhetetlennek tartom azt, hogy a pénzügyi segítségnyújtás során az partnerországok tartsák be az Európai Unió által képviselt alapértékeket. A politikák koherenciájára is figyelni kell, például az élelmiszer válság elleni harchoz, harc feltételeinek meg kell, hogy feleljenek ezek a, ezek a projektek. Kedves kollégák, második olvasat kezdődik, és szeretnénk megegyezni ebben, illetve a többi pénzügyi eszközben is. A tanács és az Európai Parlament között remélhetőleg kompromisszumra jött, jön létre, és ez már létrejött gyakorlatilag, és a plenáris ezt megszavazta. Persze továbbra is kérdés, hogy mi a helyzet a hatalom megosztással, mi a helyzet az Európai Unió két jogalkotó társszervezete számára az Lisszaboni szerződés által nyújtott kompetenciákkal. A demokráciáról van itt szó, a felhatalmazáson alapuló jogi aktus keretében az Európai Parlament és az Európai Bizottság, valamint a tanács különböző véleményt fogalmazott meg ezen aktusokkal kapcsolatban. Miről van szó? Szeretnénk a polgárokkal szembeni kötelezettségünknek megfelelni. Azt szeretnénk megvizsgálni, hogy a több éves stratégiai terv és keret megfelel-e a jogalkotók által hozott döntéseknek. A Lisszaboni szerződésből az új szerepünk és új kötelességünk merül fel, és ez vétójoggal lát el bennünket. A jelentéstevők, az frakcióvezetők és a szakbizottsági elnökök is egyértelműen kiállnak ezen demokratikus jog mellett. Biztos úr, kedves kollégák! Az eddigi magatartás is azt mutatja, hogy nem sikerült felismernünk még egyértelműen ezt az alapértéket, vagy alapjogot a három intézményben. Az Európai Bizottság a jövőben a társjogalkotók által megszabott elvek alapján kell, hogy eljárjon, nem csak a saját elképzelései szerint. Elnök, mivel Mitchell úr nincs itt, aki a negyedik jelentéstevő lenne, következik a biztos úr, de Kühtúr, önél szó. Uh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők. Tulajdonképpen Pibax biztos urat helyettesítem, aki külföldön tartózkodik, amiatt, hogy és emiatt én helyettesítem ezen a vitán. Először is szeretnék köszönetet mondani Gál és Lochbiller asszonyoknak, Mitchell és Scholz uraknak, illetve Görens úrnak a jelentésükért. Úgy gondolom, hogy eltekintve a delegált aktusoktól nagy az összhang a három intézmény között a különböző kérdésekben. Három fennálló kérdés van még az intézményközi megállapodásokat, illetően az új szerződésből fakadóan. Nagyon nehéz döntési úthoz érkeztünk, és gyakran a partnereink ezt nem értik, hogy mi történik, hiszen gyakran itt belső európai gyökről van szó. Nem felelek ezekért az eszközökért biztosként, de így is nagyon fontos az, hogy ezeket az eszközöket megtartsuk. Az elmúlt októberi találkozásunkkor első olvasatban megtegyeltünk erről. A 290-es cikk értelmében, összebeni szerződésben joga van a parlamentnek ahhoz, hogy delegált jogi aktusok által együtt dönthessen bizonyos stratégiai kérdésekben. Első olvasatban a tanács ezeket a módosítókat azonban elvetette, amelyek a felhatalmazáson alapú jogi aktusokkal foglalkoztak volna. Remélhetőleg hamarosan sikerül majd megállapodni, főként az ICI plusz kapcsán, illetve a banánt kísérő intézkedések kapcsán, mert különben a költségvetés nem, nem tudja a bizottság végrehajtani az itt, ide tartozó költségvetést. Az ICI plusz esetében mindenki egyetért abban, hogy ezt az eszközt arra hozták létre, hogy támogassa az a iparosodott országokat, amelyek nagyon fontos partnereink, és nem fogják megvárni azt, hogy adminisztratív szempontból készek legyünk. Nagyon fontos ez stratégiai szempontból az energiatámogatás a vállalkozások szempontjából, és ami a banánt kísérő intézkedéseket illeti, csak hangsúlyozhatom azt, hogy ezek nagymértékben kötődnek a Genfi megállapodáshoz, amelyek, amely lezárta a WTO-ban a legnagyobb kereskedelmi vitánkat, amely mintegy 20 évig tartott. A kísérő intézkedések arra irányulnak, hogy az AKC országok banán exportját támogassák egy preferált marginon belül, ahogy ezt a Genfi egyezményben is lefektették. Nagyon fontos ezért az, hogy az EU hitelességét megőrizzük, mint nemzetközi kereskedelmi partnerként, és ebben az esetben ezzel tartozunk az AKC banántermelő országoknak is. Ha megnézzük a szélesebb körű képet az élelmiszerkereskedelem kapcsán, és azt, hogy milyen nehéz helyzetben vannak bizonyos országok, akkor láthatjuk, hogy bizonyos országok függenek egy-egy árucikk exportjától. Elmondhatom, hogy a parlament tehát mindenképpen szeretnénk bevonni a multi több éves programokban. A bizottság számos javaslatot tett arra, hogy a parlament vizsgálati jogköreit javítsa, de azonban sem a parlamentben, sem pedig a tanácsban nem kapott ezt támogatást. Ma szeretném megismételni ugyanazt, a, a, amit elmondtak kollégáim is az elmúlt októberben, hogy szeretnénk előrelépést, és a második olvasatban szeretnénk ezeket a célkötőzéseket mind elérni. A további késedelem szociális, gazdasági, jogi és politikai vonzatokkal rendelkezhetnek. Akkor, amikor Lisszaboni szerződés megváltoztatta a komitológiai rendszert, és új illetékességi költ adott az Európai Parlamentnek, a sokkal nagyobb szerepet adott az Európai Uniónak is, és sokkal koherensebbé kívánta tenni a politikákat. Köszönöm a figyelmüket, és várom a vitát. Köszönöm szépen, biztos úr. Most akkor rátérünk a vitára. A frakciók nevében szólnak hozzá először a kollégák. Először a néppárt nevében Ponga úr másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Az Európai Parlament ma másodszor fog az együttműködési, fejlesztési együttműködési intézkedések kor, kor, konszolidációjáról beszélni. A banán kísér, kísérő intézkedésekről beszéltünk ma, az AKC országok számára ez nagyon fontos. A, arról van itt szó, hogy az AKC országok számára a 2009-es döntések nyomán a kedvezményeket csökkenteni kell. Az Európai Unió úgy döntött tehát, hogy segíteni fog az akácsi országoknak, több mint 180 millió eurót szán erre. Első olvasatban módosítottuk az Európai Bizottság javaslatát, mind érdemben, mind formában, mind formájában, és éppen ezek a formai módosítások nem feleltek meg a tanácsnak, ezért kerül sor a második olvasatra. A tanács visszautasította azt, hogy a végrehajtáson alapuló jogi aktusokat a stratégiai, illetve többéves programokra alkalmazzuk és ezzel megakadályozza a Lisszaboni szerződés megvalósítását. A parlament úgy döntött, hogy gyorsan reagál, és ez elengedhetetlen. Egyértelmű dönt, üzenetet küldünk ezzel az AKC országoknak. A parlament, az Európai Parlament mindent megtesz annak érdekében, hogy a 190 millió eurót minél hamarabb felszabadítsuk. A tanácsnak is üzenetet küzdünk, a parlament küzd azokért a jogaiért, amelyeket a Lisszaboni szerződés ad neki. Az Európai Unió az akácsi országokkal szemben elkötelezettséget vállalt, és ezért a tanácsnak is vállalnia kell a felelősséget, ahogy ezt a parlament kéri. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ponga úr. Van egy kérdés, egy kékkártyás kérdés. Vállalja ezt a kérdést? Megadom a szót képviselő kollégánknak. Kérem, tegye fel a kérdését. Azt kérdezném a hozzászólótól, hogy vajon tudja-e, hogy az európai adófizetők, főleg a brit adófizetők jobban örülnének, hogyha ezt a 190 millió eurót befagyasztanák, és véglegesen befagyasztanák. Ennek jobban örülnének az adófizetők. Erre gondolta a hozzászóló. 30 másodpercet tudok adni a válaszra. Tessék, Ponga úr. Köszönöm szépen a kérdését. Annyit mondanék, hogy vannak olyan nemzetközi egyezmények, amelyeket be kell tartania az Európai Uniónak. Az akácsi országokkal való kapcsolatainkra vonatkoznak ilyen nemzetközi egyezmények. Az Európai Unió ezek mellett elkötelezte magát, és megmondom őszintén, én nem gondoltam arra, hogy ezt a 190 milliót véglegesen befagyasszuk. Köszönöm szépen, folytatjuk a frakciós hozzászólókkal. A szocialisták és demokraták nevében megadom a szót Tirolien képviselőnek egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az egy az, az Európai Parlament egyhangúan nyilatkozik, és ez megmutatja, és összetart, és ez megmutatja, hogy mennyire fontos ez a kérdés a parlament számára. A banánkísérő intézkedésekről van itt szó, és ez az akácsi országok számára nagyon fontos az Európai Bizottság ugyan már megítélte ezeknek az országoknak a támogatást, még mindig nem sikerült jóváhagyni ezeket az összegeket és átutalni ezeket az összegeket. Továbbra is szeretnénk hangsúlyozni azt, hogy az Európai Parlamentnek itt bizony szerepe van, és szava van az Európai Unió által nyújtott külső segítségnyújtások meghatározása területén. Az Európai Bizottsággal és a tanácssal szeretnénk megegyezésre jutni, átláthatóvá kell tenni a közösségi döntéshozást, hiszen a Lisszaboni szerződés és a történelem is ezt követeli tőlünk. Köszönöm szépen. Most megadom a szót Lamps Lambsdorff úrnak, illetve megadnám, ha itt lenne, de nincs itt, Brandner úr sincs itt, úgyhogy az ECR nevében megadom a szót Déva úrnak egy percre. Madam President. Um... Elnök asszony, nagyon kedves ez önt, hogy előre hozta az én hozzászólásomat. Itt technikai megfontolásokra és emberi, humán megfontolásokra is szükség van ebben a közös vitában. Először is szeretném elmondani a tanácsnak azt, hogy a parlament azért van itt, hogy nyomon kövesse, ellenőrizze, és nyíltsággal és átláthatósággal, elszámolt hatósággal figyelje azt, hogy hogyan költjük el az adófizetőnk pénzeit a nemzetközi fejlesztésre. Hogyha a tanács ezt nem hajlandó elismerni, és nem hajlandó elismerni azt, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak át kell venni a parlament intézkedésein, akkor igenis jogunk van a felülvizsgálatra, mert különben mi a fenét csinálunk itt. Szerintem elszámoltathatónak kell lennünk az állampolgárok felé, el kell számolnunk azzal a pénzzel, amit mi jó hiszeműleg átadunk a bizottságnak arra, hogy a fejlesztésre fordítsa a banánok, banánnal kapcsolatban is van egy dolog, amit figyelembe kell vennünk. Vannak szabadkereskedelmi megállapodásaink, amelyet küzdöttünk, és amit tennünk kell, az az, hogy a banán termelőszalakat kompenzáljuk, és itt megszakították a felszólalót. Elnök, köszönöm szépen, lejárt a felszólalás ideje. Verzsia asszony sincs itt. Ezért most megkapja a szót a Szabadság és Demokrácia Európájáért frakció Dartmouth úr következik. Köszönöm szépen! Van egy jól hangzó indoklás minden egy finanszírozási eszköz esetében. Ugyanakkor, hogyha ezeket összevesszük, akkor ezeknek a célja az az, hogy elősegítse és meggyorsítsa a politikai kül- külpolitikai programját az Európai Bizottságnak. A biztos ezt egyetemvé tette korábban. Mindannyian tudjuk, hogy ki fogja ezt megfizetni. Az eddigi sújtott adófizetők, és mint mindig, főként aránytalan módon a brit adófizetők. Ezen eszközök esetében még mindig nem ismerte eh, ez, és a bizottság ismételten felelősség nélkül bánik mások pénzével, és ezt nem vagyunk hajlandóak ö, eh, támogatni. Köszönöm szépen. Kék eh, kártyás kérdés szeretne föltenni Leichtfried úr önnek. Elfogadja? Tessék, Leichtfried úr. Dartmouth úr, feltűnt nekem az önbeszédéből az, hogy mindig megpróbálja a brit adófizetőt indokként felhozni. Engem az érdekelne, hogy ön csak egy kis nagy-britanniai csoport képviselőjének tekinti magát, vagy valamelyest mégiscsak az Európai Unió képviselőjeként is tekint ön magára. Tessék, fél perc a válaszra. Igen, válaszolni szeretnék. mind az Európai Uniós adófizetőt, mind a brit adófizetőt megemlítettem a hozzászólomban. mellett, hadd mondja el, hogy engem a britek választottak meg, nem pedig mások, úgyhogy az elsődleges felelősségem az, hogy a brit adófizetőt eh, képviseljem. Persze az elnyomott ö, eh, ö, eh, az, az elnyomott európai adófizetőket is szeretném képviselni, az osztrák adófizetőket is, amely szintén nettó befizető ország, és amely adófizetőknek a pénzét elpazarolják az európai labirintusban. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót a zöldek nevében a következő hozzászólónak. Uh, Madam Chair. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány dologra szeretnék kitérni. Először is a pénzügyi, a finanszírozási eszközök rugalmasságát szeretném emlteni Az elmúlt hetekben és hónapokban láttuk, hogy nagyon sok előre nem látható katasztrófára kerül sor és szinte nincs is már pénz ebben a fejezetben, amely ezeknek a katasztrófáknak az enyhítésére vonatkozik. Van egy eszközünk, a stabilitási eszköz, amely rugalmas, és ezt gyakran más célokra használjuk föl, mint amire létrehoztuk. Tehát tényleg több rugalmasságra van szükség a külpolitikai eszközökben. Hangsúlyoznunk kell azonban azt is, hogy a demokratikus ellenőrzési jogot is meg kell tartani, és ezért küzdünk most. A pénzügyi eszközök jövője a rugalmasságban rejlik, és nem lehet megerősített demokratikus ellenőrzés nélkül folytatni ezeket. Másodszor, hadd mondjam el, hogy bizony folyik a munka a különböző tagállamokban. Tegnap a fejlesztési politika merült fel, illetve az egyes országokban felmerülő konfliktusok, amelyek próbálnak a szegénység ellen küzdeni. Vannak bizonyos érzékeny országok, amelyek nem mindig tudnak együttműködni az mi pénzügyi eszközünkkel. Úgyhogy jó lenne ezt még egyszer végig gondolni. Azt gondolom, hogy az észak-afrikai események is azt mutatták, hogy az emberi jogok, a demokrácia támogatása és a nemek közötti egyenlőség támogatása nagyon fontos. Bátrabbak kell lennünk a jövőben a struktúrák felülvizsgálatakor. Köszönöm. Köszönöm, Brandner asszony, mondja az elnök. Most a függetlenek nevében megadnám a szót Griffin úrnak, aki az előbb még itt volt, de most nem látom, úgyhogy a többi hozzászóló következik, mégpedig először is Elmar Brock másfél perc. Frau Präsident! Tisztelt elnök asszony, kedves biztos úr, hölgyeim és uraim! Azt hiszem világosá kell tennünk, hogy a pénzügyi eszközök esetében is fontosnak tartjuk, hogy felosszuk, megtegyük a különbségtételt a jogalkotói feladatok és a végrehajtó feladatok között. A parlamentnek nem feladata a végrehajtás, illetve a gyakorlati megvalósítás, ugyanakkor másrészt a jogalkotásnak nem lehet célja az, hogy valakinek kiállítunk egy biankó csekket, és utána nem tudunk belenyúlni a folyamatokba, hogyha azok a jogalkotó akaratának ellenére zajlanak, alakulnak. Éppen ezért legyen szó felhatalmazáson alapuló jogi aktusról, vagy nem, meg kell, hogy legyen a lehetőségünk arra, hogy valamit tegyünk, hogyha nem megfelelően, nem megfelelő szellemben ültetik át a gyakorlatba a jogszabályt. Éppen ezért a bizottságnak és a tanácsnak igenis megoldást kell találni ebben a kérdésben, hiszen ez azt is jelenti, hogy kevesebbet nyúlunk bele a végrehajtási feladatokba, és ezáltal a végrehajtó hatalomnak nagyobb a szabadsága. Éppen ezért helyes az, amit Brandner asszony mondott. A parlament évekkel ezelőtt elérte azt, hogy az említett pénzeszközök arra szolgálhassanak, hogy a demokratikus erőket támogassuk, és manapság pedig azt látjuk, hogy a jogalkotó akaratának ellenére a bizottság, illetve a külügyi szolgálat nem ebben a szellemben használta fel ezt az eszközt, és ez az egyik oka annak, hogy ma kialakult az az észak-afrikai helyzet, amelynek mindannyian tanúi vagyunk. És éppen ezért meg kell változtatni a szabályozást, és ezért harcolni fogunk. Nun erhält das Wort Frau Gomez. Köszönöm szépen, Komász asszonyi a szó. Egy percet, tessék. Continuam a gritar os resistentes na Praça Tahrir e o grito. Mubarak mondjon le. Ez az egyiptomi tüntetőknek a szlogenje. Tunéziában sem volt más a helyzet. Az emberek utcára vonulnak azért, hogy az évtizedes elnyomás és korrupció ellen fellépjenek, az egyetemes és osztatatlan emberi jogokért küzdenek. Mi pedig a stabilitást tartottuk csak szem előtt, és gyakorlatban a diktatúrákat támogattuk. Azok, azok az eszközök, amelyekkel az Európai Unió rendelkezik, ezeket arra kell kihasználni, hogy az emberi jogi aktivistákat támogassuk, a jogállamiságot, a szabad választásokat és a demokráciát. Ezért ezeket a pénzügyi eszközöket erősíteni kell, rugalmasabbá kell tenni, hogy ilyen sürgősségi esetekben is használhassuk őket. Össze kell ezeket kombinálni a területi geográfiai Mm, földrajzi pénzügyi eszközökkel. Természetesen ehhez megfelelő parlamenti ellenőrzésre van szükség. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig egy percre Migászki úr a szó. Köszönöm szépen, tisztelt e, elnök asszony. Gomes asszonynak, Lochbiller asszonynak is igaza van Tunéziában vagy Egyiptomban élő embereket támogatnunk kell, és mindenképpen rá kell fordítani a figyelmünket azokra az eszközökre, amelyekről ma beszélünk, hiszen ezek specifikusan létrehozott eszközök, amelyekkel a demokráciát és az emberi jogokat lehet támogatni. Szerintem ezt hangsúlyozni kell, ezt támogatni kell, mert ezek a jogok egyetemesek, az a jog, hogy demokráciában éljünk, olyan országban éljünk, amely elfogadja az emberi jogot, az egy természetes dolog. Fontos az, hogy a második eszköz lehetővé teszi azt, hogy a függetlenül a, az ország hatóságaitól tudjunk segítséget nyújtani. Belorussziában is segítség, a segítségre van szükségünk, a keleti partnerség kapcsán is vannak olyan országok, ahol segíthetünk. Nun spricht Herr Tavares für eine Minute. Köszönöm, Tavares úr, következik egy percre. Köszönöm szépen. Itt egy csomagról beszélünk a pénzügyi eszközökkel kapcsolatosan, így például a Görens jelentés a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközéről szól, de ide tartoznak Scholz kolléga és a többiek jelentései is. Ezek olyan eszközök, amelyek több ezer ember életét képesek jobbítani, javítani. A tanács azonban attól tart, hogy itt egy együttdöntési eljárás léphet életbe, és tart is ettől. És most mi történik? Nem döntünk közösen, nincs együttdöntés, mert a tanács fékez, és ez nem indokolható meg gyakorlatilag. Ez egyszerűen egy nagyon-nagyon szomorú helyzetet teremt. Ha megnézzük a 290-es cikket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról, hiszen ott világosan áll, hogy mi a teendő. Ezeket a az eszközöket arra szeretnénk felhasználni, hogy például menekültáborokat támogassunk, különböző megfelelő intézkedéseket tegyünk, és hogyha a tanács továbbra is makacskodik, akkor ezek az eszközök haszontalanok lesznek, és az eddigiek sem elfogadhatóak. Most pedig Stojanov úr következik egy percben, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen Támogatni fogom a parlament javaslatát, e, és a parlamentnek élnie kell a jogaival, és ezt e, lehetővé kell tenni számára. Emellett e, az ellenőrzési jogunkat erősíteni kell. Nem csak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok teretében, amiről most beszélünk, hanem emellett utólagos ellenőrzésre is szükség van. Több milliárd eurót költünk olyan programokra, amelyekben a amelyek keretében a pénzek gyakran a diktátorok zsebébe vándorolnak. Közben itt az Európai Uniós országokban van több millió szegény, akit egyszerűen, akiről elfeledkezünk. A, az Európai Unió alapjait nem használhatjuk arra, hogy a diktátoroknak tegyük lehetővé az, hogy luxus körülmények között éljenek, miközben itt a környékünkön, az Európai Unióban vannak, van rengeteg szegény. Sokkal szigorúbb ellenőrzést kell megvalósítani. Köszönöm. Elnök, másfél perc, Mátére asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. Ismét meg kell erősítenünk pozíciónkat, szerepünket az EU-n belül és kívül. Az emberi jogok és az alapjogok támogatása, mint ahogyan az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában szerepelnek, és a saját alapjogi kartánkban is szerepelnek. Ez a külpolitikánk és szociális politikánknak a szerves része. A 2006-os 1869-es rendelet éppen szintén erről szól, ennek egy hatékony, rugalmas eszköznek kell lennie, amely az adott körülményeknek megfelelően kerül alkalmazásra. A külső együttműködés stratégiájáról, stratégiáján keresztül és a megfelelő pénzeszközök hatékony alkalmazásával tud tudja az Európai Unió saját külpolitikáját a világban érvényesíteni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy lemondunk a kötelezettségeinkről, a parlamenttel szemben, amely az EU demokratikus szerve. Éppen ezért követeljük azt, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktus itt érvényesülhessen. Nagyon szépen köszönöm, Matera asszony. Van egy kék kártyás kérdés Migászki úrtól. Az ön részére elfogadja a kérdést? Jó, akkor Migászki úr parancsoljon, fél perce van. Bardzo chciałbym się zapytać, czy pani Matera jest w stanie powiedzieć... Szeretném megkérdezni azt, hogy el tudná elmondani azt, Materre azt, hogy az EPP hajlandó-e speciális támogatást nyújtani a demokrácia és az emberi jog támogatására az Európai Uniótól keletre fekvő területeken a keleti partnerség jegyében, Ukrajnában például. Mint Silmio gruppo politico, il PPE si impegna tut... Nos, ami az én frakciómat illeti, a néppárt minden áldott nap fellép azért, hogy az emberi jogokat betartsák a világon mindenütt. Azt gondolom, hogy a kollégák hozzászólásai, akik már sokkal régebb óta dolgoznak itt, mint én, megmutatták azt, hogy az Európai Parlament milyen politikát folytat. Még egyszer hadd hangsúlyozzam, hogy én a néppárt tagja vagyok, meg vagyunk győződve arról, de meggyőződéses európaiak vagyunk, és meg vagyunk győződve az Európai Parlament munkájáról, és ennek a nemzetközi életben betöltött szerepéről. Köszönöm. Elnök, Haui Túri a szó egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek a kollégákkal a parlamenti ellenőrzési jogokkal kapcsolatban, ami a demokrácia és az emberi jogi eszközt illeti. Köszönöm az Európai Bizottságnak a strukturált együttműködést, az emberi jogi jogvédők őket, jogvédőkkel együtt kell működni. Ami a projektek kritikáját illeti, nagyon magas szintű projektekről van itt szó, amelyek azonban nem mindig, amelyeket nem mindig sikerült megfelelően integrálni a külügyi eszközökbe, a külügyi szolgálat talán ezt lehetővé teszi. Egyes programok van, nagyon fontos, hogy megtartsuk a jövőben is ezt a magas színvonalat, ami az egyiptomi eseményeket illeti. Tudjuk, hogy egyre nagyobb szükség lesz a demokráciaépítés és a választási megfigyelési eszközök növelésére 6%-os növelést javaslunk, még több pénzre lehet, lesz szükség valószínűleg, és nem szabad ezt a rendeletet megszüntetni, hiszen erre nagyobb szükség van most, mint valaha. Köszönöm szépen, kék kártya kérdés Deva úrtól. Vállalja-e? Tessék, Deva úr! Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy fölteltem a kérdést. Nagyra értékelem Howitt úr tudását az emberi jogokkal kapcsolatban. A következő a kérdésem. hogyan értékeljük a programok minőségét, igazságosságát és, és helyességét? Hogyan használjuk ezeket a fogalmakat? Hogyan tudjuk elfogadni más vallásokat, vagy a vallás hiányát? Hogyan várjuk el tőlük azt, hogy megértsenek ők bennünket? Új ö, gyarmati időszakra emlékeztető gondolatok ö, merülnek itt fel. Havit úr, 30 másodperc alatt megválaszolni ezt a kérdést hatalmas kihívás. A plenárisnak tudnia kell, hogy az eh, mindenki számára meg kell adni a vallásszabadságot és a lelkismereti szabadságot, ez mindenkinek jár, minden vallásnak, minden népnek, minden ország polgárának. Köszönöm szépen, Mölcer úr, szó egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. A fejlesztési segély mindig drága, sajnos gyakran nincs hatása, és néha még káros is, hiszen egy ország specifikus problémáit nagyon gyakran nem is veszik figyelembe gyakran nem eléggé fenntarthatóak és koordináltak a tevékenységek. Hogy egy EU-s pénzeszköz ezen bármit is változtatna, azt kétségbe merem vonni, mindenek előtt akkor, hogyha nem koherens az EU fellépése. Hogyha például afrikai kisgazdáknak pénzeket adunk, ugyanakkor azonban szubvencionált agrár termékekkel a csődbe visszük őket, akkor több milliárd pénzt dobunk ki az ablakon és ezen semmi sem fog változni, míg az EU-ban hatalmas koncerneket támogatunk, és közvetlenül, közvetetten a fejlődő országokban is. Tudjuk, hogy Peking nyersanyagokat és új piacok, piacokat biztosít a maga számára, ez konkurenciát teremt a mi fejlesztési segélyünkkel, erről is el kell gondolkodnunk. Ugyanúgy a fejlesztési segélyeket függővé teszik a különböző visszatérési egyezményektől is. Köszönöm szépen, Mölcer úr. Most Bérman úr következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Minden, ez a parlament azt kéri, amit minden más parlament a világon, és azt, hogy legyen demokratikus elnőrzés. Az Európai Uniónak példaértekűnek kell lennie, és a Lisszaboni szerződés nagy lépés volt előre a parlament erejének növelésére. Nagy többséggel megpróbáltuk megváltoztatni a tanácsi bizottság véleményét. Egyszerűen arról van szó, hogy szeretnénk hatással lenni a politikára, illetve a stratégiai választásokban. Más országokban az emberek az utcára vonulnak, hogy nagyobb hatalmat kívánjanak maguknak, minden hatalom maximális demokratikus elnőrzést igényelt, ez minden állampolgárnak kívánsága Kairóban, Tunisban és Brüsszelben is. Köszönöm szépen, mondja. Az elnök Griffin úr következik egy percre. Köszönöm szépen. A választókörzetemben egy fiatal nő ma reggel, mint minden reggel, haza tért két gyermekével. Korábban autóval jártak, viszont ez most már nem megfizethető, és a legolcsóbb szupermarketben vásárolnak. Jenny, ez a fiatal nő éhes, de azon kell elgondolkodni, hogy ő reggelizze, vagy inkább a két gyermeke. Ugyanakkor itt az EU bolygón a képviselők pénzügyi támogatásról tárgyalnak, amely 1,1 milliárdot vesz ki az adófizetők zsebéből, azért, hogy az emberi jogokat támogassuk a harmadik világban. Ez tovább csökkenti azt a áttekintést, amely a nemzetállamok rendelkeznek az adófizetők pénzével. Micsoda pocséklás ez, és micsoda álszentség ez, hogy ezt majd az afrikai nők helyzetére fordítjuk, mikor több ezer Jenny van nálunk is. Köszönöm szépen. Griffin úr, Kútás úr következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. nem beszélnénk ma az e, e, fejlődő országokkal való együttműködésről, hogyha egyes e, alapító országok a római szerződésben nem kitértek nem tértek volna ki ezekre a kérdésekre, az egykori gyarmati országok támogatására. Azonban az Európai Unió megváltozott. Az emberi jogok, az alapjogok támogatását írta zászlára, zászlajára. Az, ezek a fejlődő országok az Európai Unió stratégiai partnerei, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon fontos ezen országok számára a pénzügyi finanszírozási eszköz. Nagyon fontos a technikai, kulturális, tudományos együttműködés, illetve a kétoldalú kereskedelem a gazdasági partnerségen keresztül, illetve a párbeszéden keresztül. Az az állami és nem állami szervezetek között. Köszönöm, Leichtfried úr, a szó egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Közvetlen szomszédságunkban a diktatúrák megbuknak, és ez jól van így. És még akkor is, hogyha a főképviselőnk, ink, az Európai Unióban nem képesek, vagy nem akarnak, akarják támogatni azokat, akik a demokráciáért harcolnak, akkor már legalább jó az, hogy ha hogyha nem csak beszélünk, hanem cselekszünk is, és ezt a segítséget összekötjük az értékeinkkel. A demokráciával, a jogállamisággal és a munkanormákkal. Azt hiszem nagyon fontos, hogy az Európai Unió, ha segíteni akar, akkor közvetítse azokat az értékeket, amelyek erőssé tettek bennünket, és nagyon fontos, hogy ezt a segítséget, támogatást egy demokratikus parlament ellenőrizze. Nem elfogadható a jövőben, hogy az Európai Unió cselekedjen, és tisztviselők ellenőrizzék. A parlamentnek meg kell adni a lehetőséget, hogy elvégezze azt a feladatot, ami demokratikus parlamentként ráhárul, nevezetesen az ellenőrzést. Köszönöm szépen, Leichtfried úr, most jön a spontán felszólalások köre. Elsőként Bazescu asszony kapja meg a szót. Egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A parlamentnek egyenjogúnak kell lennie a tanácssal, amikor stratégiai döntéshozatalról van szó. A pénzeszközök odaítélésében. Ugyanakkor az Európai Uniónak rugalmasabbá kell válnia, és gyorsan olyan mechanizmusokat kell bevezetnie, amely a partnerországokkal folytatott kereskedelmi kapcsolatokra vonatkozik. Egy gyakorlati megközelítés az EU részéről a gazdasági kapcsolatokat illetően a legnagyobb jelentőséggel bír, ide tartozik a pénzeszközök bevetése, felhasználása olyan országok esetében, mint Irak és Türkmenisztán, amelyek stratégiai projektek révén, például a Nabucco révén energiát szállíthatnak Európába. Van itt egy nyilatkozat a türkmén elnök részéről, ahol egy energetikai egyezményt kötöttek földgáz és kőolaj szállításról, ugyanakkor itt tudásmegosztásról is szó esett, itt stabilizálásról van szó, és Irak építéséről Köszönöm. Ivo Weigel következik. Köszönöm szépen. A pénzügyi eszközöket a harmadik, világbeli országok támogatására használjuk, különböző csatornákon keresztül. Ez a pénz a cégekhez és monopóliumokhoz vándorol, és hiszek abban, hogy a pénzügyi eszközök nagy részét arra kellene felhasználni, hogy támogassuk a fejlesztési terveinket. Számos felszólaló már említette, hogy gyakran diktatúrákat támogatunk, és olyan rezsimeket, amelyek egyáltalán nem nevezhetőek demokratikusnak. Amikor a fejlesztési segítségnyújtásról beszélünk, a legszegényebb országok esetében akkor lehetőséget kell teremteni a modern fejlődésre. Köszönöm szépen. Weigel úr? Most pedig megadom a szót az Európai Bizottság nevében Gáldeküchnek tessék öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők! Nagy figyelemmel hallgattam a számos hozzászólást. Az Európai Bizottság azt reméli, hogy megoldást találunk erre a fontos pénzügyi eszköz, finanszírozási eszközre. Emellett a külügyi tevékenységekre vonatkozó finanszírozási eszköz végrehajtása rendkívül fontos. A megfelelő végrehajtást nem áldozhatjuk fel az intézmények közötti vita oltárán. Ez azért is nagyon fontos, hogy a külső világ, a nemzetközi közösség tudomásul vegye azt, és lássa azt, hogy az Európai Unió globális játékos gyors megoldásra kell törekedni az intézmények között. A jelenlegi eszközök, amelyek 2013-ig érvényesek, e, ezekkel kapcsolatban a költségvetés végrehajtására vonatkozó intézkedések meghozatala a komitológiai eljárás alá tartozik a stratégiai intézkedésekben ezek nem lehetnek a kötelező érvényű jogi aktusok tárgyai. A jelenlegi eszközökkel kapcsolatban azt mondhatom, hogy még, már csak néhány stratégiai program van, amelyet meg kell valósítani. Az Európai Bizottság azt gondolja, hogy ha most megváltoztatnánk az eszközöket, vagy ezt az eljárást, akkor magukra az eszközökre ez olyan hatással lenne, hogy el ö, ö, hosszúra nyújtaná ezeknek a végrehajtását. Az Európai Bizottság ezt az eljárást, ezt a folyamat, a par, folyamatot a parlamentnek biztosított kontrolljogokkal szeretné megvalósítani. Az új eszközökre vonatkozóan nem mondhatjuk meg, hogy ezek milyenek lesznek, hiszen nagy széleskörű konzultációkra van szükség az Európai Bizottság javaslataival kapcsolatban. A Lisszaboni szerződés 290-es cikkét teljesen figyelembe kell venni. A az új eszközökben is végig kell gondolni a végrehajtáson alapuló jogi aktusokhoz való e, visszatérést. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Most következnek a jelentéstevők, megadom a szót Görenc úrnak két percre tessék. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani minden hozzászólónak, akik a finanszírozási eszközökről beszéltek, különös tekintettel azoknak, az, akik az én jelentésemhez szóltak hozzá. Azt gondolom, hogy Elmar Brock megfelelő szavakat talált, hogy kifejezze azt, hogy mit szeretünk. Nem akarjuk, nem akarjuk akadályozni a végrehajtást, de közben azt sem akarjuk, hogy minden minden olyan egyezmény végrehajtásába beleegyezünk és já, rábólincsunk, amelyeken, amelyek fölött az Európai Parlament nem gyakorolt ellenőrzési jogot. Stratégiai programokról van szó, erről ezt kérem, hogy vegyék figyelembe. Ami azok, akik kritikusabban fogalmaztak, akik szkeptikusan fogalmaztak, őket is figyelemmel hallgattam. Nos, ami az adófizetőket illeti, nem tudom, hogy mennyit érnek az adófizetők azzal, hogyha a fejlesztési együttműködéstől megvonjuk a támogatást. Az adófizetők finanszírozzák a költségvetést. A költségvetés a szolidaritáson alapszik. Tehát a költségvetés az adófizetők hozzájárulásának köszönhetően lehetővé teszi az, azt, hogy az Európai Unió cselekvéseit finanszírozzuk. Emellett hadd mondjam el, hogy ez, azt javaslom, hogy az Európai Parlament vizsgálja meg az ENSZ fejlesztési politikájáról szóló jelentést, és ez is vonatkozik a külső szolidaritásra és a fejlesztésre. Azok, akik azok áldoznak több pénzt a külső szolidaritásra, akik be a belső szolidaritásra is pénzt áldoznak. Tehát az összes pénz, amit a külső szolidaritásra áldozunk, ez meg fog térülni, és ez mutatkozik, az, megmutatkozik az ENSZ statisztikáiban is. Köszönöm szépen Görenc úrnak, most pedig megadom a szót Lochpiller asszonynak két percre. Danke, Frau Vorsitzende. Ich glaube... Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a delegált jogi már egyértelművé vált, hogy mit szeretnék. Nem szeretnék mikromanagementet, hanem azt szeretnénk, hanem hogy, hogyha felelősség teljesen mehetnek ezzel az eszközzel, és ha szükséges, akkor a vadhajtásokat is korrigálhassuk. És hogyha a parlament felelősségről beszélünk például, hogyha a parlament részéről beszélünk a emberi jogi szervezetekről, szervezetekkel, és hogyha nem sikerül megalapodnunk, amit nagyon nem remélek, akkor bizonyos projektek nem tudnak majd végbe menni. Ezért mindenképpen kellene bizonyos körök a parlament számára. Nem arról van szó, hogy a parlament te kapcsolatban ezt nem látnák. Hadd mondjak még valamit. Gyakran azt mondják, hogy túl sok pénzt adunk ki a parlament részéről a demokrácia fejlesztésére és az emberi jogokra. Szerintem pont az ellenkezője igaz, hogyha ezt az eszközt megnézzük, ami az emberiokkal foglalkozik, akkor azt láthatjuk, 2004 óta létezik ez az eszköz, akkor azt láthatjuk, hogy viszonylag kevés pénzzel nagyon sokat elértünk. Nem lehet általánosan ezt elmondani, meg kell nézni pontosan, hogy a projektek mit értek el, és egyes esetekben olyan, volt, volt olyan, és nem tudtunk folytatni projekteket. Hogyha azt szeretnénk, hogy az Európai Unió alapértékeit, vagyis azt, hogy az emberek szabadon élhessenek, ezt megvalósítsuk, akkor az emberi jogokat elő kell segíteni. És ez az eszköz nagyon jó kiegészítés ahhoz a politikához, amelyet folytatunk, és amit követelünk más országoktól. Nem, hogy kevesebb pénzt kell erre, hanem sokkal jobban pénzőleg is támogatni kell mindezt. Köszönöm.

Köszönöm szépen, Mitchell úr következik. Mm, mégpedig a bevezető és a záró kommentárjait egyben mondja el. Köszönöm szépen, elnök. Ez azt jelenti, hogy kompenzáljuk azt, hogy nem tudtam hozzászólni a vita elején. Köszönöm szépen, és elnézést, hogy későn jöttem. Brit kollégánk kritizálta, a demokrácia és emberi jogi eh, partnerség eh, eszközét, illetve a eh, partnerkapcsolatokat ezzel kapcsolatban. Nos, hogyha jól működne ez az eszköz, akkor nem lennének olyan gyerekek, akik reggeli nélkül mennek iskolába. Pontosan erről van itt szó. Legyünk itt világosak. Nem csak az emberi jogok és a demokráciáról van szó. 22 ezer gyermek hal meg naponta itt a közelben, az Európai Parlament közelében. Ezt kell nekünk csökkentenünk, hiszen ez a célja ennek az eszköznek. ne hasonlítsuk össze e, a különböző e, helyzeteket. Én is nagyon sajnálatosnak tartom azt, hogyha a gyermekek reggeli nélkül mennek az iskolába, de a dolgokat így nem lehet e, összehasonlítani. A végrehajtáson alapuló jogi aktusról, aktusokról beszéltünk itt. A következőt szeretném elmondani. A tanács nem fogadta el a parlament módosító javaslatait elvi kérdésről van itt szó, eh, amely a jövő szempontjából nagyon fontos eh, az eh, emberi jogi eszköz tekintetében. Nem a DCI eszköz tartalmáról van itt szó, hanem arról van szó, hogy a parlament milyen szerepet játszik ennek a végrehajtásában. A dem, az Európai Parlament demokratikus jogairól van szó, ahogy ezt a Lisszaboni szerződés előírja. Társjogalkotóként a feladatunk az, hogy a tanácssal egy szinten állva a stratégiai döntések és a fejlesztési pénz elköltésével kapcsolatos döntések végrehajtásában szerepet vállaljunk, ellenőrzésében szerepet vállaljunk. Az Európai Bizottság bizonyos döntéseit delegált de, felhatalmazáson alapuló jogi aktusnak tekintjük a szerződés 290-es cikke szerint. A jogalkotói szerv két ágát érinti mindez, és biztosítani kell azt, hogy a parlament javaslatait vegyék figyelembe az Európai Bizottsági programokban. Nem a mikromanagementről beszélünk itt az egyes programok és projektek terén. Azt, a módosító javaslatok azt javasolják, hogy a stratégiai döntések fölötti ellenőrzést, a prioritásokat érintő döntések fölötti ellenőrzést tartsa meg a parlament. Az első olvasatot elfogadta a plenáris október 24-én nagy többséggel. A tanács azonban az összes módosító javaslatot egyben elutasította, a demokratikus ellenőrzési jogokkal és a végrehajtási aktusokkal kapcsolatban, anélkül, hogy bármiféle alternatívát javasolt volna. Szerencsétlen az, hogy az elmúlt hónapokban hónapok eltelt, elteltek annélkül, hogy az intézmény közi vitákban előrelépést értünk volna el. Valóban mindent megtettünk annak érdekében, hogy a tanács biztos bizottsággal előrelépjünk ezen a területen. December, 2010. decemberében már elkezdtük az egyeztetést, három párbeszéd, illetve számos technikai egyeztetésre került sor a végrehajtási aktusokkal kapcsolatban, de nem volt közeledés. Csak az év vége felé került arra a sor, hogy az Európai Bizottsági Tárgyaló kompromisszumos javaslattal lépett fel. Az Európai Parlament egy elejavaslatot dolgozott ki, az e- Európai Tanács ezt nem vette figyelembe. Formálisan nem is adták át a tagállamoknak a tanácsi ülésen. Az, e a tanács nagyon kemény vonalas politikát folytat, azt is sajnálom. A parlament továbbra is kitart az álláspontja mellett a jog, jogi szinten, ami a stratégiai papírokat és a több éves kereteket, programokat illeti a DCI programban, ez, ezekre vonatkozó döntések a, a végrehajtási aktusok feltételeit kimerítik. A, a 290-es cikkben szereplő feltételek kötelező érvényűek, a parlamentnek vétójogot kell adni ebben. Ez nem speciális megegyezés, ez ellentmondaná a szerződésnek. Jogi kötelezettségről van itt szó. Politikailag támogat bennünket az elnökök konferenciája, mert kétszer is úgy döntött, ebben a hónapban is, hogy az összes tárgyalás során a végrehajtási aktusokra kell koncentrálni, ki kell állni emellett olyan tárgyalások során, amely pénzügyi eszközök szétosztásáról, stratégiai döntésekről, prioritások meghatározásáról szól. A jelentéstevők, az INTA, az AFET jelentéstevői is egyetértenek az iparosodott országokkal való együttműködés, illetve az emberi jogok és a demokrácia eh, finanszírozási eszközében. Az összes módosítás, amely a végrehajtási aktusokat illeti, ezt újra be kell nyújtanunk, emellett kitartunk, és, kitar- és mellettünk pedig kitart az elnökök konferenciája. Nem leszünk hajlandók elfogadni azt, hogy a, hogy a törvényhozói jogainkat lábbal tiporják. A parlament demokratikus ellenőrző szerepét sokkal jobban be tudja tartani ezeknek köszönhetően. Az Európai Uniós Fejlesztési Együttműködés a szegénység elleni harc és a szegénység megszüntetése. Minden nap 22 ezer gyerek hal meg, hadd mondjam el még egyszer, erre nincs szükség, ezt meg kell szüntetni, és ebben nekünk szerepünk van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Mitchell úr több felszólalási időt kapott jelentés készítőként, mert összefoglalta az elejét és a végét a beszédének van egy két kártyás kérdés Deva úr részéről. Fogadja? Igen, akkor Deva úr kap 30 másodpercet. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Szerettem volna megkérdezni kollégámat és barátomat, Mitchell urat, hogy egyetérte velem abban, hogy 2005-ben az Európai Parlament 14 együttdöntési eljárást adott fel ezen finanszírozási eljárással kapcsolatban, és mit próbálunk most tenni? Megpróbáljunk valamilyen fajta visszatérítést kapni, mert nem csak, hogy e, elveszítettük ezt, és láthatjuk, mit történik a bizottsággal, hanem elvesztettük az átláthatóság és elszámoltathatósági folyamatot is, és megszakította az elnök a felszólalót. Köszönöm szépen, 30 másodperc kapott a kérdésre, és ugyanennyi a válasz is, Mitchell úr, tessék teljes mértékben egyet értek Déva úrral abban, hogy feladtuk bizonyos jogainkat. Én voltam a jelentéskészítő akkoriban, és két és fél évbe került az, hogy sikerül megalapodni erről az eszközről, azért, mert nem akartunk bizonyos jogokat feladnunk, azonban kompromisszumot kellett kötni a végén. A vége az az lett, hogy született egy intézményközi megalapodás a tanács, a bizottság és a parlament között, amely kimondta, hogy a fejlesztési szakbizottság a DCI területén felővizsgálati joggal rendelkezik, és ez ennek a megalapodásnak a lényege, és ezt folytatni kell. Köszönöm szépen, most pedig utolsó felszólalóként megkapja a szót Solc úr két percre. Elnök asszony, igen, Gucht önnek teljesen igaza van, kifelé egyszerűen nem érthető a vita, hogy miért nem tudunk megegyezni a tanácsa, és a tanács sajnálatos módon nincs itt, hiszen ez, és ez nagyon sajnálatos, hiszen ez nem sejtett semmi jót a második olvasat számára. De fel kell tennünk a kérdést, hogy egy a szerződésben is benne álló elvet és jogot miért nem ismernek el. Brock úr nagyon szépen elmondta, hogy itt konkrétan arról van szó, hogy valamilyen lehetőségünk legyen arra, hogy beleszóljunk a dolgokba. Egy példát hoznék. A bizottság több éves tervezetében az én áltam fog, a, a, arra az eszközre vonatkozóan, amelyen én foglalkoztam. Itt a Global Europe stratégia ö, is szerepel, és itt ö, a, tovább folytatják a régi nyelvezetet, mondván, hogy a több éves tervezés célja az európai gazdasági és nyereségi érdekek továbbvitele, az eszköz célja, hogy megszüntesse az eddigi helyzetet, ami az Európai Unió vállalatait illeti. El szeretném mondani, hogy a jogalkotók nem erre szánták az adófizetők pénzét, és az ICI a mi véleményünk szerint egy modern együttműködési eszköz kell, hogy legyen, nem pedig egy olyan eszköz, amelyen letaglózzuk az adott országokat. Számunkra a dél-kelet ázsiai országok nem csak junior partnerek, han, te, és azt szeretnénk, hogy ez, nem csak a, ez az eszköz ne csak az ottani földgáz tartalékokra koncentráljon. A Magreb és közelkeleti események azt mutatják, hogy hosszú távon kell gondolkodnunk és nagy dolgokban. Remélem, hogy végezetül ezt a pénzügyi eszközt is sikerül úgy alakítanunk, hogy a harmadik országok javára váljon az, és ide hozzá tartozik az, hogy az állampolgárok érdekében előmozdítsuk a fenntartható fejlődést és egyebeket. Köszönöm szépen, Solc úr! Kedves kollégák, ezzel lezárom a közös vitát. Most és ma 11 óra 30-kor szavazunk ezekről.